Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét, illetve az elfogadott szövegeket rendelős, vagy hát tudtuk, van-e ezzel kapcsolatban ellenvetés? Úgy látom, nincs. A jelentés a néppárti frakció kérelmére Rázius Rozáti úrat